Okay, colleagues. Tisztelt kollégák, köszöntöm Önöket az ülésünk az AFET és a DEVE Bizottság eh, vegyes ülésére. Azt hiszem, hogy a múltkor a jelentéshez készített módosításokat megvitattuk. Az Európai Menekültügyi Válság kezelésével kapcsolatban a két társelő adó, Elena Valenciano és Agustin Diaz de Mera is itt van. Nagyon hosszú a szavazás, nagyon kemény munkát végettünk a kompromisszumok két dolgozás érdekében. Nem tudom, hogy az előadók szeretnének a szavazás előtt felszólalni. Agustin, hol vagy, nem látlak? Itt van. Szeretnél megjegyezni valamit a szavazás előtt? Köszönöm szépen, elnök asszony. Csendet kérek, kérem figyeljenek. Elnök asszony, Azért szeretnék csak felszólalni, hogy köszönetet mondjak Elénának, megköszönjem a hatékony és konstruktív munkáját. Azt hiszem, hogy ami kezdetben nagyon nehéznek bizonyult, és a folyamat sem volt könnyű, azt mégis sikeresen lezártuk, hogyha ezt sikerül a délután folyamán megerősíteni, és úgy gondolom, hogy ez a munka tükrözi a közös érdekeinket egy ilyen bonyolult kérdéskörben, és a lényeget tudtuk kiemelni a mellékes kérdések közül. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna hozzátenni. Elnök, Elena is egyetért, akkor elkezdhetünk szavazni, és a szóbeli módosítókat vegyszük a végén, tehát akkor kezdjük a 108-assal mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 127-128-as, amelyek azonosak, mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 129 okafogyottá válik, 130 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 131 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 131-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Rendben, lezárom a szavazást elutasítva. 132 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 134-es mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elutasítva, de ellenőrizzük inkább. 134-esről megnyitom a szavazást. Ellenőrizzük. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Nagyon szoros az eredmény. Érdemes ezért ellenőrizni. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 152-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 167-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 168-as mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, a 168-asról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 169 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 193 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 197 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig átugrunk a hetes kompromisszumra, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 221 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 223, 224 azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 225 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 226 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. Részenként szavazzunk a 241-esről, első rész mellette kiszavaz, ellene, ki tartózkodik. ellenőrizzük az első részt a 241-esről, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. A néppártól egyel többen szavaznak, kérem a néppártot, Kérem, köszönöm. Most zárom le a szavazást, és elutasítottuk. Második rész. A 241-es második része mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 245 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 246 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 247 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 248 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 249 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 250 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 251 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 252 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 271-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 272-273 azonosak mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 274 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 275 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 276 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 277, 278 azonosak mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 279 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 279-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítottuk. Tizenhármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 292 304 azonosak mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 293 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 296-297 azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 300 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 302-299 azonosak mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 303 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a 303-ast. Azt hiszem nem volt egyértelmű, hogy ki mire szavaz, most egyértelmű. Lezárom a szavazást elfogadtuk, elnézést. A szocialista kollégáim nem voltak egyértelműek, amikor a kezüket levegtették. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-3-2 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-3-3 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 334 mellette ellenőrizzük a 333-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 334-es mellette, ellene tartózkodás, ezt is ellenőrizzük inkább a 334-esről, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Nagyon szoros volt az eredmény az imént. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 335-ös, két részben. Első rész. Megnyitom a szavazást. Elnézést, mellette kiszavaz, ellene kitartózkodik, ellenőrizzük az első részt, a 335-ösnél megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Második rész, a 335-ös második része mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 336-337 azonosak, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 338 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 339 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 339-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 341 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig átugrunk két oldalt, 362-363 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 364-es két részben, Első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük az új elnök módosítóját a második rész a 364-esnél. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 458-as folyta válik, 366-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 384-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 387 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 388 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 406 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 407 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4 12 a válik, 408-as mellette ellene tartózkodás senki sem jeles semmit. A 408-ast ellenőrizzük. Kérném a szocialistákat is, hogy egyértelműen jelezzék, hogy hogyan szavaznak. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, mindenki szavazott, lezárom elutasítva. 409 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 410 két részben első rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük az első részt, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A néppártól egyel többen vannak. Most már jó, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Úgyhogy nem kellett a plusz szavazat. Második rész a 410-nél mellette, ellene. Még egyszer, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 422-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 423 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 424 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 425 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 428 mellette, okafogyottá válik, elnézést. 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk.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 431, 434 azonosak, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 435 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 436 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 437 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 450 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük. Az 450-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. Igazuk van, de jelezni kell. 451 mellette, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük az első részt, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. Második rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 453, 454 azonosak mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 456 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 457 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 459 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 460-461 azonosak két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük az első részt, a 460-nál megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Nem szavazunk, mert ezt lefedi a 23-as. 462 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 463 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 464 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 465 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 466 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 467 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 477-487 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 478 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 479 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 479-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 480 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 482 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Amendment 497 in favor, against. Mellette ellene tartózkodás 497-eset ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 498-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 499 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 500 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 501 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 26-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 508-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 509-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 510-511 ezek azonosak mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 512-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 513-514 ezek azonosak mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig az 533-as jön mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 534 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Az 534-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást elutasítva nagy többséggel. leng, szeretne felszólalni. Igen, elnézést, elnök asszony. Szeretném, hogyha tovább mennénk, hogy a mi szavazatunk is számítson. Tehát kérem, hogy figyeljen ránk is. Rendben, nézem, nézem, és az önök, önöket is figyeljük, a kamera ebben pedig arrébb áll egy kicsit. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 540, 481 ezek azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadva. 541 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 542-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 543-as, 483-as, ezek azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadva. 544, 484 azonosak mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 545, 485 mellett, ezek azonosak mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 546, 486 azonosak mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 547-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig jönnek a preambulum bekezdések, 29-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as, 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28 es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 41-42-es azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadva, 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 34-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 67-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 68-as mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. A 68-asat ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 75-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 75-öset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 76-os mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Úgy látom, hogy sok a tartózkodás, hogy nehéz megszámolni. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Van, aki más, máskor emeli fel a kezét, ugye itt a dolmácsolás miatt nem egyszerű. 77-74-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 95-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 96-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 99-es mellette, ellene tartoz, tehát ellene tartózkodás elfogadva. 103-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 104 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 106-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 37-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Bevezető hivatkozások. 1-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 2-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 3-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, Kettes szóbeli modosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kilences mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most ennek a vélemények, majdnem elfelejtettem őket, tehát most még tovább szavazunk. A, először a Költségvetési Bizottság véleménye, Hármas bekezdés mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Négyes bekezdés mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A hetes okafogyottá válik, libe vélemény, egyes bekezdés mellette, ellene tartózkodás elfogadva Hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellett, hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. tizenegyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, tizenkettes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Részenkénti szavazás, 18-as mellette, tehát az első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a második rész mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, tehát a második részről szavazunk, a 18. bekezdés, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. a hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os jön most mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 30-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 31-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 32 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 33 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, 33 assal szavazunk, Látom, hogy az emberek fáradnak, én sem látom, hogy ki mire szavaz, úgyhogy inkább ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a 36-os jön mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig, kedves kollégák, az összes új módosítóhoz jutottunk, amelyet a társelődők mutattak be. Ellenállja a szó. Eh, muy rápidamente para tratar de que este... Ez a jelentés nagyon fontos, hogy tükrözze a jelenlegi szavazást a Trump kormányzat által meghozott döntések fényében, úgyhogy angolul fogom felolvasni a módosítót. About the recent decision by the US administration to temporarily ban citizens of seven Muslim majority countries from entering the country and temporarily suspend the US refugee system believes that this kind of discriminatory decisions fuels anti-immigration and xenophobic discourses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 Esta es la enmienda oral. Ez a szóbeli módosító, amelynek, amelyet javasolunk, és igen, igen szavazunk rá. Szeretném valamit hozzátenni? Nem, nem, teljesen egyetértek a módosítóval, és együtt mind a kettőnk tollából származik. Okay, we'll vote that amendment. Rendben, akkor erről a szóbeli módosítóról szavazunk. Mellette? Ellene? tartózkodás. Ellenőrizzük. A szóbeli módosítóról szavazunk, tehát megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, és elfogadtuk nagy többséggel. Most pedig a végszavazásról a végszavazás. Megnyitom a szavazást. Hát everybody... Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagy többséggel gratulálok a két jelentéstevőnek, és szeretnék gratulálni a kompromisszumok terén végzett munkájukhoz. Gratulálok, szerintem nagyon jó volt az együttműködés, köszönöm kedves kollégák!